volt az előadó. Ezen kívül a GUA, NGL és az ENF frakcióktól kértem olyan kérést, hogy az ITRE tárgyalásokat kezdeményezzem, megint csak a belső piacról, a földgázról, Buzek úr volt a jelentéskészítője, holnap szavazunk. Aztán, ami a TRAN és az EMPL szakbizottságok tárgyalásait illeti, nem kaptam kéréseket, de kezdődik ezért a tárgyalás. Beszeretném jelenteni azt, hogy Csiprád úr az EFTD-hez csatlakozott, már nem független,